Przepraszam za opóźnienie, ale no tak się złożyło. Jó napot kívánok! Elnézést kérek a késés miatt, de mint tudják, a két ö, szakbizottság együttműködésében nagyon fontos témával fogunk foglalkozni. Bardzo, bardzo dziękuję. Aż, aż dostan- Nagyon szépen köszönöm. Proszę Państwa, podejmujemy temat kolejny porządku naszego obrad. Nos, a következő napi rendi pont kapcsán az Agri főigazgatóság képviselői fog beszámolni a gabona ágazatról és más e, mezőgazdasági ágazatokról, feldolgozási ágazatokról. Ezután folytatjuk majd a vitát a marhahús, a tej és egyéb ágazatokban is. Úgyhogy térjünk rá ennek a nagyon fontos témának a megvitatására, amely olyan sok országot érint, a gabona betakarítás szempontjából Németországban, Franciaországban, ahol csökken eh, és rosszabb a minősége a termének, ami nyilvánvalóan kihat az egész európai ágazatra, gabona ágazatra. McGuinness asszony kért bennünket, hogy a a körében is vitassuk meg ezt a témát, és elemezzük, hogy mi a helyzete a gabona piacnak, és nézzük, hogy hogyan tudnánk, nézzük meg, hogyan tudnánk lépni ezután, tehát a bizottság képviselője kapja majd meg a szót. Aki a piac helyzetéről fog nekünk beszélni, és meg is adom a szót. Thank you. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet a szakbizottságnak is, hogy ezt a témát a napirendre tűzte. Olyan té- fontos téma ez, amelyet a e, mezőgazdasági főigazgatóság is vizsgál, és örülök, hogy elmondhatom önöknek röviden, hogy hogy látjuk a helyzetet. Anconsta, kezdeném, ahogy a francia mondaná. Ugye 2016 eh, termény eredményei sokkal rosszabbak voltak, mint a korábbiak itt az Európai Unióban. És ez mind a termény minőségére, a termelés volumenére, mind a minőségre eh, igaz. Csak hogy egy néhány adatot mondjak belsőseink szerint, 294 millió tonna lesz várhatóan a betakarított eh, termény, ez 5%-kal kevesebb, mint 2015-ben, és 3%-kal kevesebb, mint az 5 éves átlag. Nos, ezekkel az adatokkal csak azért terhelem önöket, mert ennek alapján nagyon fontos megjegyzést tehetünk. Ezek az EU-ra vonatkozó adatok, de amikor megnézzük terményeinként és tagállamonként és régiónként a helyzetet, akkor ennek a kihatása nagy mértékben eltér. Ha megnézem a tagállamokat, akkor Franciaországban például, eh, ahol legnagyobb a negatív hatás, ez nagy mértékben kihat eh, ugye az átlagra, mert ők a, az egyik legnagyobb eh, gabonatermelő tagállam, különösen eh, rossz időjárás és sok mezőgazdasági betegség eredményeképpen csökkent ott a termelés. Több mint 30 éve nem volt ilyen rossz termény, termés Franciaországban. Ez 24%-os csökkenés jelentett 2015-höz képest, tehát 24 százalékkal rosszabb volt a termény, hogyha Hogyha más terményeket tekintünk, akkor 31 századék volt a termény mennyiségének a csökkenése egyéb tagállamokhoz képest. Más tagállamok is hasonló helyzetben vannak. Dánia, Észtország, Ciprus, Lettország mindenütt 20%-kal csökkent a termény. Belgium, Írország, Görögország és Litvánia ugyancsak ezt tapasztalta meg. És hogyha a különböző termékeket nézzük meg, ugye 11 százalék a csökkenés, az árpa esetén 4 százalék a csökkenés, és a kukorica termény érdekes módon megnőtt 2015 hez képest 8 százalékkal. a lágybúza eh, a termény felét képviseli. Úgyhogy ez okozza eh, a számoknak ezt a drámai, ilyen alacsony szintjét. Nos, a tagállami eh, helyzeteket azonban nagyon érdekes módon ellensúlyozza más tagállamoknak a kiváló termése, például Dél- és Kelet-Európában a legújabb előrejelzéseink szerint jó volt eh, az aratás, vagy kiváló. Spanyolországban például Magyarországon vagy Szlovákiában a 2016-os eh, gabona eh, termés 20-25%-kal magasabb lesz, mint 2015-ben volt. Ez magyarázat ad arra, hogyha megnézik az Európai Unió átlagát, és nyilván ezt kell tennünk, hiszen közös az mezőgazdasági politikánk, amely az összes tagállamra vonatkozik, akkor azt látjuk, hogy a betakarítás csak kicsit alacsonyabb a 300 millió tonnás 5 éves átlagnál. 3 kal ahogy ezt már említettem. És 5 kal alacsonyabb a 2015-ös terménynél átlagban eu szinten. Ezért úgy gondoljuk, hogy e, a e, marketing év elején ugye magasak voltak a készletszintek, e, ezzel a termeléssel még mindig egyensúlyban vagyunk, és az igények kielégíthetőek a meglévő tartalékokkal. Egy másik fontos megjegyzés e vita elején, elnök úr, az az, hogy a 2016-os eredmény ugye rossz volt, de volt nagyon jó három, három nagyon jó évünk előtte az EU e, gabonatermése három egymás követő évben keresztül a 300 millió tonnás szinten e, messze magasabb szintre e, teljesített. 2015-14-13-ban. Ha megnézik az Európai Uniós piac árait, akkor fontos elmondanom, hogy a gabonapiac egy globális piac a mi áraink az Európai Unión belül teljesen megfeleltek a világpiaci áraknak. Globális piacról van tehát szó, és az Európai Unió bizonyos értelemben a világpiaci árnatokhoz csatlakozik. Nagy termelő vagyunk, de nem a legnagyobb természetesen, és nem az egyedüli, nem az egyedüli termelők egyértelműen. Tehát jól lehet, csökkentek az elmúlt években világszinten az árak, ezek még mindig magasabbak az intervenciós árnál, körülbelül 50%-kal magasabbak, mint az intervenciós ár. És ez fontos, mert most egészen más a helyzet a gabona téren, mint mondjuk a szarvasmarha vagy a tejágazat helyzete, ahol, mint bizonyára emlékeznek, az intervenciós rendszert élesíteni kellett. A gabona ágazatban az intervenciós rendszert 2010 óta nem kellett élesíteni. Ez azt is jelenti, hogy az áraink, az Európai Uniós eh, gabonáraink egészen versenyképesek a világpiacon, és ezt eh, látjuk is az adatokban. 2014-15-ben az EU exportja eh, rekordszintet ért el. Tavaly az Európai Unió volt a világ első számú gabona és árpa exportőre. Ennek az értéke elérte a 6,34 milliárdot, ez 5 százalékkal az 5 százalékkal teljes EU mezőgazdasági export eh, terméknek. Az első helyen a bor, a másodikon a szeszes égetett, szeszes italok eh, állnak. Ha a világpiacot hasonlítjuk magunkat az elmúlt évekhez képest, látjuk, hogy az EU-n belül is érezhetek a hatások. 150-160 euró, tehát 150-160 euró per tonna a lágybúz esetében az ár, ez nyilván a gazdálkodók számára új kihívást jelent. Összességében végül elnök úr azt mondanám, hogy az árak csökkentek világszerte, és így az Európai Unióban is. Ez az ár még mindig az intervenciós ár fölött van, de látunk bizonyos enyhítő körülményeket, nevezetesen az input, a bementeti árak ugyancsak jelentősen csökkentek. Különösen, hogyha megnézzük a gazdálkodók számára fontos kiadást jelentő műtrágyák Eh, árát. Az elmúlt két évben ezek nagyjából 50%-kal csökkentek. Az logikus következménye volt eh, az olaj és benzin árcsökkenésnek, úgyhogy ez, ez segített a szántaföldi termelésben arra is hogy, ő, nyilván arra sem emlékeztetnem kell, hogy az európai közös mezőgazdasági politikában vannak olyan eh, programok, amelyek a területi ö, alapú kifizetések Eh, formájában jelentős támogatást adnak a gazdálkodóknak, és ha megnézik az átlagos összegeket, a tagállamok között vannak eltérések, de az EU-s eh, átlagos kifizetés a szántóföldi gazdáknak 260 euró per hektáros szinten mozog. Ehhez képest a tagállamok is dönthetnek úgy, hogy saját támogatási intézkedéseket vezetnek be tagállami szinten, természetesen a eh, állami támogatásokra vonatkozó szabályok keretein belül és például több helyen létrehoztak eh, eh, állami garancia rendszereket, hogy eh, a gazdálkodók készpénz helyzete javuljon, vagy hogy a bankinál kedvező feltételek mellett tudják újra finanszírozni az adósságaikat. Végsősorban soron úgy gondolom, hogy ez mindenképpen rossz év volt a a termelők számára, és fokozta a piacnak a, a volatilitását. A gabonágazat ezzel együtt még mindig viszonylag jó helyzetben van. Nyilván, hogyha más ágazatokhoz hasonlítjuk, és egy nagy különbség van, amit ugyancsak látunk. Nyilván vannak piaci problémák a gabona félék tekintetében, de nincsenek strukturális eh, nehézségek, nincsenek strukturális hiányosságok a gabona ágazatban hosszú távon szemben nagyon sok gyakran vitatott egyéb ágazattal. Termelőink, termelőink rendkívül versenyképesek a világpiacon, jól fejlett az ágazat, és elég jól kezelik a kockázataikat. Például e, a opciós konstrukciókat e, széles körben használják, és a közös piaci szervezet egyéb intézkedéseivel is élnek a gazdálkodók. Tehát eléggé magabiztos vagyok abban, hogy a jövőbe tekintő szemlélettel pozitívak lehetünk, ugyanakkor egyértelmű, hogy ebből a válságból, legalábbis a rossz évből mindenképpen tanulnunk kell, hogy 2020 után hogy tudunk még többet tenni annak érdekében, hogy biztosítsuk az ágazat hosszú távú fenntarthatóságát, elsősorban a kockázatok jobb kezelésével. Nyilván a részleteket nagyon szívesen megbeszéljük önökkel. Azt is említeném, hogy a közös mezőgazdasági politika második pillére a vidékfejlesztés keretén belül már most is van egy jövedelem stabilizációs alap, amely a tagállamok rendelkezésére áll, és azt is emlék, eh, fölhívnám arra is a figyelmüket, hogy a, e, itt az omnibus javaslattal kapcsolatos vonatkozások is vannak, amely további rugalmasságot vezet be a tagállamok számára, hogy lehetővé tegye, még könnyebbé tegye ennek az eszköznek a felhasználását az, eh, a gazdálkodókkal kapcsolatban, és biztos vagyok abban, hogy erről még mások is beszélni fognak. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak, hogy megjelenjek önök előtt, és elmondjuk, hogy hogyan látjuk a eh, eh, gabonágazatot jelen pillanatban, aminek a helyzeten nem nevezhető jónak, de nagy örömmel várjuk az önök megjegyzéseit, kérdéseit. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük és kérjük a bizottságot, hogy majd számoljon be a véleményéről. Nos, ki, ki, ki szeretne hozzászólni? Hát ne felejtsük el, hogy Hogan úr jön 5 órakor. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a biztos, bizottságnak ezt az előadást. Köszönjük az elnöknek és a koordinátoroknak, hogy ezt megszervezték. Nagyon fontos, hogy olyan problémákról beszéljünk, amelyeket a gazdálkodók most tapasztalnak, nem pedig az elkövetkezendő években. Most ez egy rossz év tulajdonképpen, Írországban ez szörnyűséges év volt és e, mind pénzügyileg, mind e, pszichológiai nagy problémák vannak. Nos, azt illetően, hogy hogyan lehet a kockázatot jobban kezelni a gazdálkodók azt kérdezik, hogy a politikai szempontból mit tehetünk, hogy a kockázatokat csökkentsék. Szükség van párbeszédre erről a kérdésről. Aztán nem Menti említette, hogy van-e azonnali segítség a termelőknek. Engem az érdekelne, hogy a francia kollégák mit tesznek ezzel kapcsolatban. Globális piacon vannak a gabona termesztők, tehát az Európai Unión mit lehet tenni, ugyanis ez egy nagyon fontos ágazat, a, mind a, az élőállat gazdálkodás szempontjából és más szempontokból. Épp ezért fontos a jövő szempontjából, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. mindig jó. Mindig jó, hogyha van, van egy ír képviselő, aki szimpatizál a francia farmerek, a gazdálkodóknak a bajaival. Köszönöm szépen a kollégáknak, akik megszervezték ezt a vitát és ezt az előadást. Ugyanis több tagállamban ez egy nagy probléma, elsősorban a balti tagállamokban ugyanis sertéspestéssel is küzdködünk, és az árakkal is. Ezen kívül a gabona termesztésben is gondok vannak, tehát a, a betakarítás 20%-kal alacsonyabb a gabona területén, amelyet takarmányt használnak. Tehát szinte kétszeres, kétszeresével csökkent a jövedelem a tavalyi évhez eh, képest. Az emberek eh, felteszik a kérdést, hogy mit lehet tenni, mert nem tudják az európai projekteket eh, megvalósítani, nem tudják visszafizetni a kölcsönöket és ezen kívül a szállítókkal kapcsolatban is vannak szerződéseik. Tehát ma van szükséges a válaszokra, mert a, bizottságnak a válasza, hogy 2020 után teszünk majd valamit, az nem elég gyors. És most van szükség a megoldásra. Mert hogyha azt mondjuk, hogy az európai átlag csak néhány százalékkal csökken. Ez nem elég. Ez a mi szükségleteinkre nem ad választ, és a legjobban, leginkább szenvedő tagállamokra. Támogatni kell őket. És a bizottságnak jelzést kell küldeni a tagállamoknak azért, hogy további intézkedéseket hozzanak. Nos, Flanagan úr, köszönöm szépen visszhangozik a fülemben az európai gazdálkodások, gazdálkodóknak a siráma, akik azonnali segítséget szeretnének kapni. Ez, ami most történik, az nem segít a gazdálkodóknak. Az, a bizottság nak nem azt kell mondani, hogy versenypiacon vannak a gazdálkodók. Hogyha ezt a problémát nem oldjuk meg, akkor nem fogjuk megoldani a problémát, ugyanis a műtrágya olcsóbb lett, nem a gazdálkodók gazdagodtak meg ezzel, hanem mások. Kérem, magyarázza meg, hogy hogy lehet fenntartani egy olyan helyzetet, amikor egy 19 éves fiatal gazdálkodó még akkor is, hogyha a legjobb évet fejezte be, akkor 25 ezer eurót tudna, nem 100 ezeret termelni. A bizottság arra adjon választ, hogy mi történik azokkal a gazdálkodókkal, akik vesztesek és akik tönkre mennek. Miért kezelik más gazdálkodók, ezeket a gazdálkodókat másként, mint a többieket? Egnyő úr, a bizottságnak hasznos volt a ez az áttekintője. hát, hogy az inga ide meg ide oda megy. Tehát, hogy volt, akiknek rosszabb helyzete lett ebben az évben, másoknak jobb. Nos, hát el tudom képzelni, hogy Írországban Mary McGinnis és Luke Flanagannek meg kell mondanom, hogy ez az ország a marginális szerepet játszik inkább téli árpát kellene ültetniük az írgazdálkodóknak, de nem ezt teszik. Be kell vallanom, hogy az, utolsó, az utóbbi tíz hétben jó idő volt. Igazán nem panaszkodhatom a, az időjárásról az én gazdaságomban. Ang, Angliában a, a, a, jók a termések. Na most van egy, ugyanakkor egy gyom, eh, amely minden eh, földet eh, tönkretesz. Már a vegyi anyagok sem segítenek. Tehát az a kérdés, hogy mit tegyünk a fekete fűvel. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönjük a koordinátoroknak, hogy ezt a napirendre tűzték ezt a kérdést. Világos, hogy a bizottság, az ír és a többi gazdálkodónak azt mondják, hogy nem támogatják őket. Ennek az oka vajon az, amit a múlt héten azt mondta az ír mezőgazdasági miniszter, hogy a gabona termesztés szempontjából nincsen segítség. De a kelet-európai gazdálkodás, gazdálkodók sem ugrálnak örömükben, hogy mi történik. A bizottság mondja meg, hogy miért nem reagálnak ezekre a problémákra. Mert a kormányaik nem tesznek ezt mondta az ír mezőgazdasági miniszter a múlt héten. A minden képviselő azt mondja, hogy válság van. Itt nem arról van szó, hogy az árak gyorsan változnak. Nem, mindegy, hogy milyen árat kaphatnak a termékekért a piacon, mert a termékeiket tönkretették. A tejtermelőkkel is ugyanez történt. Végül szeretnék megkérdezni, hogy ha a bizottság nem tesz semmit, és vannak mások is, akik nem tesznek semmit, hogyha az ír kormány holnap bejelentené, hogy, hogy átlag terület alapú kifizetést biztosítanak a gazdálkodóknak, mert elvesztették a földjeiket. Ennek, e, e, ezzel kapcsolatban lenne ellenvetése a bizottságnak? Köszönöm szépen, elnök úr. Szerint szeretném megköszönni eh, Megginis kolléganőnek, hogy eh, eh, rokon szenvez a francia gazdálkodókkal. Az asszisztenseink Strasbourg és Brüsszel között ingáznak, és látják, hogy milyen a francia vízhelyzet. Ugyanis Strasbourgtól Lillig vízben állnak a földek a helyzet olyan drámai volt, hogy nem tudjuk, hogy lesz-e elegendő mag, amely megfelelő minőségű. És egy kollégám, André kollégám feltette egy kérdést, hogy az árakról újra tárgyaljunk, és garanciát biztosítsunk nem tudom, hogy, hogy lehet-e támogatást nyújtani, és nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy, hogy és itt nem a kapról beszélünk, amire, amihez önkéntesen csatlakoztunk, hogy lesznek-e alapok, kölcsönösségi alapok. Úgy tűnik, hogy a 30%-os veszteségek, amelyek már a hatékonyságot is veszélyeztetik, nagyon fontos, hogy azonnali működési sögetet. az úr, nyújtsunk. Először is szeretném megköszönni, hogy megszervezték ezt a, az előadást, és Köszönöm meg Guinness asszonynak a rokon szemet a francia gazdálkodókkal, akik most tényleg nagyon sokat szenvednek. Én nem csak gazdálkodó vagyok, hanem én Franciaország gabona kosarának a középén gazdálkodom. És a különböző gabonák 30-40 százalékkal kevesebbet termelnek. És vannak olyan gazdálkodók, akik beszüntetik a tevékenységüket már idén. Szeretném pontosítani, hogy a 2011-2015-ös időszakhoz képest milyen veszteségek vannak. A bizottság tudatában volt ennek, és azt merte, merészelte mondani, hogy ezek az ágazatok jól megélnek, és ez mind hamis. hamis. Meglátják majd, hogy a, a szóval minden ez botrányos, és meglátják majd, hogy a franciák hogyan reagálnak. Ami azelőtt 250 euró volt, az most 140 euró. Akkor mi ez a csodálatos javulás? És az Európai Uniónak lehetővé kell tenni a tagállamoknak, hogy megvédjék a termelésüket, és újra minimális garancia árakat kell bevezetni. Köszönöm. Köszönöm szépen. André úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Loazó úr szavait meghallgattam, az, hogy módosítsuk, mérsékeljük az éghajlati, gazdasági, stb. válságot, hát nem lehet az összes dolgot magunkra venni. Korte úr szavait hallgatván a helyzet leírása eléggé érdekes, és arra kötelez minket, ugye itt Michel beszámolóra jára utalnék vissza a vészhelyzeti eljárásokat illetően a garantált ár kapcsán. Tehát arra kötelez minket, hogy cselekedjünk. Nem első ízben történik ez. Európa egy része jól működött Gabona piacon és a másik része pedig nagy nehézségekkel küzd, Franciaország például. Tehát itt a piackezelési eszközök kérdése prioritásunk kell, hogy legyen a következő hetekben, hónapokban, és azt hiszem, hogy 2020 után van egyfajta képességünk arra, hogy előre is lássuk ezeket a helyzeteket, és megfelelő eszközöket dolgozzunk ki rá. Delai asszony jelentése a volatilitással kapcsolatosan nagy figyelmet szentel az eljövendő éveknek. Itt a szabályozásról van szó, és nagyon előrelátónak kell lennünk, valamint proaktív módon kell fellépnünk, nem dogmatikus megközelítés mentén, hogy a gazdálkodóknak vegyes szabályozási eszközöket adjunk a kezükbe, hogy a lehető leghamarabb kezelni lesen az ilyen helyzeteket rugalmassággal, amelyekre például Korte úr utalt. Elnök. Szeretném üdvözölni meghívattainkat. Nikolson úr meghívattairól van szó, egyetemi hallgatókról. Örülünk, hogy itt vannak most a körünkben. Meg vagyok győződve róla, hogy jó benyomásuk születik majd itt az eszmecserék során az Európai Parlamentben. Köszönöm, elnök úr. Gyorsan visszatérnék eh, Francis Andrió szava, Endri, Enric Andrió szavaira, javítja magát a beszélő. Szeretném felhívni a szakbizottság összes tagjának a figyelmét arra, hogy ezen több tényezős válsághelyzetekkel szemben, akiknek a helyzetét már itt a gabona válság kapcsán tanulmányozzuk, tehát mindez arra kötelez minket, hogy javaslatokkal éljünk, hogy jobban lehessen kezelni az ár volatilitást. Ön szólt a válságkezelési eszközökről, a kockázatkezelési eszközökről is szólnék, mert ez a kettő összekapcsolódik és egymást kiegészíti. Számítok az ön képességére, hogy meghallgat minket, hogy aztán az európai gazdálkodók és francia gazdálkodók szemelő megoldásokat találjunk, amelyek egy jobb jövő ígéretét villantják fel, és át tudják majd adni a gazdaságukat a gyermekeiknek. Neuchl asszony következik. Um, I think my Krisen Azt hiszem, hogy a jövőben gyakoribbak lesznek a válságok, volt már az éghajlatváltozás kapcsán is egy meghallgatásunk, és azt hiszem, hogy sürgős szükség lenne arra, hogy megnézzük, mit lehet előzetesen tenni, hogyan kell kialakítani az európai mezőgazdaságot, hogy a jövőben az éghajlatváltozást jobban lehessen kezelni. Ugye itt hőmérsékletváltozásról, csapadékhelyzetváltozásról is szó van, és előzetesen kell kialakítani ezeket a stratégiákat, hogy az éghajlatváltozást kezelni tudjuk, akár pozitív módon kihasználva is e azt. Egy saját kezdeményezésű jelentés is készül az EU és az éghajlatváltozás összefüggéseiről. Azt hiszem, hogy az EU mezőgazdaság esetében meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőségek állnak előttünk, és vezető szerepet kell vállalnunk, nem pedig az események mögött kullognunk. Köszönöm, Hajbus asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm. Nagyon jó, mert a nagy után szólni, hiszen éppen ezen ponton szeretném őt támogatni. Meg kell néznünk a termesztési rendszereinket, hogy azok képesek-e az áradások, csapadékok, asszályok helyzeteit kezelni, minél magasabb a humusz réteg és minél tartalmasabb, annál inkább ki tudja egyenlíteni ezeket a jelenségeket, és az a véleményem, hogy szakbizottságként proaktív módon kell fellépnünk. Nagyon támogatom a jelentést, hiszen a jövőben minden ágazat érintve lesz ezen jelenségektől, és minden hónapban lefolytathatunk egy ehhez hasonló vitát. Tehát vezető szerepet kell ebben vállalnunk, és át kell gondolni, hogyan lehet kezelni ezt a problémát, ez a mi szerepünk itt a parlamentben. Elnök, ezzel a felszólaló kristálynak végére értünk. Megadhatjuk még egyszer a szót a bizottság képviselőjének, Korté úrnak. Tessék, válaszolhat az elhangzott kérdésekre, kommentárokra, észrevételekre tessék. Yes, thank you. Thank you very much, Mr. President. I mean, first... Köszönöm szépen. Elnök úr, elsősorban azért vagyok itt, hogy arról beszéljek, hogy mi hogy látjuk az a gabona ágazatot, és azt gondolom, hogy ezt meg is tettem. Elmondtam a szakértői nézeteket ezzel kapcsolatban, az, hogy a helyzet mennyire fájdalmas az Európai Unió bizonyos részében, és mennyire kedvező más térségekben. És hogy összességében, anélkül, hogy igaztalanok, igazságtalanok lennénk azokkal szemben, akik szenvednek, összességében jó a kép, a helyzet, és nem indokolja, hogy azonnal intézkedéseket tegyünk. Másrészt nyilvánvalóan megerősítem, hogy az ilyen események, mint például amelyet az, a mezők, a állattenyésztésben és a tejgazdaságban, a tejágazatban tapasztaltunk, és most is tapasztalunk. Nos, ahogy a képviselők mondták, itt valóban oda kell figyelni, és természetesen tanulságot levonjuk a jövőbeni politikák kilakítása érdekében. A fővetésekre adott konkrét válaszként elnök úr az Állami támogatások lehetségesek, említettem a francia programot, nem ö, tudok arról, hogy bármi más tagállam ö, élte ezzel az eszközzel, de rendelkezésre áll ez az eszköz. Ezen kívül azt is célszerű nem elfelejteni, hogy a tagállamoknak vannak lehetőségei a közös mezőgazdasági politika második pillérjének a keretében is, ahol a jövedelem stabilizálási eszközök rendelkezésre állnak és ezt a bizottság omnibus javaslata csak meg fogja könnyíteni. Nyilvánvaló, hogy a gazdálkodóknak van lehetősége magánbiztosítást kötni is. Nyilván tiszta vagyok azzal, hogy ez annyira azért nem könnyű megoldás. Tehát úgy gondolom, hogy a 2016-os rossz évet a korábbi nagyon jó évek kontextusában kell vizsgálni, Nyilván föntartom azt, hogy igen jelentős, különbség, jelentős különbség van a gabona és más ágazatok között. A megítélésünk szerint a gabonágazat sokkal jobb formában van strukturálisan, mint a tejágazat vagy az állattenyésztés. Én úgy gondolom, hogy eh, a tagállamok eh, lobbiznak, úgyhogy biztosan lesz valamiféle beavatkozás, de hát ezt minden tagállamnak magának kell eldöntenie. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Úgy gondolom, hogy fontos hogy figyelembe vegyük a gabona ágazat eh, sajátosságait, hiszen először is eh, különböző módon lehet alkalmazni, eh, felhasználni a gabonaféléket, akár üzemanyagként is. Nyilván egészen más ez, mint más ágazatok. Tudjuk például, hogy a gabona termesztésben szemben az állattenyésztéssel tulajdonképpen egy primér ágazatról a termelési lánc első lépcsőjére van szó. Ez nyilván fontossá teszi azt, hogy mennyire stabil a mezőgazdasági rendszer teljes egészen. Most pedig akkor térjünk rá, hogyha önök is jónak látják, a következő napi pontra, amely a Phil Hogan biztossal való eszmecsere. Phil Hogan úr éppen most érkezik. Üdvözöljük, biztos úr! És megkérjük, hogy foglaljon helyet itt körünkben.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 Państwa, właściwie to nie wiem od czego zacząć. Czy od wystąpienia... Kedves kollégák, kezdjük először a biztosnak, vagy pedig önöknek adjam meg a szót. Nem, nem. Talán én kezdhetem. Bevezetőt szeretnék nyújtani, és a biztos előadására térünk rögtön a, rá. Tehát az omnibus rendeletről, tehát a gyűjtőrendeletről van szó, és a Költségvetési Bizottság elnöke is itt van, aki póttagja a bizottságunknak, és nagyon örülünk, hogy itt van közöttünk, és Tudom, hogy önök számára nagyon fontosak a mezőgazdasági kérdések. Biztos úr, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon örülök ennek az alkalomnak, hogy eljöhetek ide ma délután. A bizottságnak a gyűjtőrendeletéről beszéljek. Ezt a múlt hónapban fogadták el, és hétfőn tárgyaltam erről a minisztertanácssal. És nagyon hasznos volt, hogy több konkrét intézkedése kapcsolatban a miniszterek véleményt is hallhattuk. Több szempontból szeretném vizsgálni ezt a kérdést. Egyrészt szeretném a több éves pénzügyi keretnek az áttekintését, középidős áttekintését ismertetni, és olyan kérdésekről beszélni, amelyek önök számára és a tanács számára is gondot jelent. És a négy kaprendeletről is szeretnék beszélni. A múlt héten egy nem hivatalos dokumentumot is létrehoztunk a négy rendeletnek a rendelkezéseiről. Ez a gyűjtő rendelet, ennek a félidős áttekintésnek, felülvizsgálatnak a része. Ez egy politikai megállapodás alapján ténik, és szeretnénk egyszerűsíteni a szabályokat a kedvezményezettek támogatását illetően. Remélhetőleg ezek több eredményet hoznak, és pedig, hogy az európai alapokhoz könnyebben hozzá lehet jutni, és az állampolgároknak ezek elköltéséről is beszélnek, és aztán a pénzügyi szabálykönyvet is. Három vita volt már erről, és ezek a javaslatok a következő lépést jelentik az egyszerűsítés folyamán. Szeretnénk több intézkedésre rámutatni, amely a lehető legsikeresebbek lehetnének, Eh, anélkül, hogy megváltoztatnánk az uniós politikáknak az irányát. Lehet, hogy szerettek volna néhány olyan intézkedést látni, amelyet nem tudtunk belevenni. És tudom, hogy ez a szakbizottság mennyire belefolyik a jogalkotási folyamatba, és biztosítom önöket, hogy a hétfői tanácsülés után eh, a mezőgazdasági miniszterek is fontosnak tartják ezt a miniszterek e, a jogalkotási folyamattal kapcsolatban fenntartásaikat e, fogalmazták meg. Azt mondták, e, és most már az társ jogalkotóknak kell elfogadni ezeket a javaslatokat. És az Európai Parlament és a Tanács 2016 végére szeretné ezt a csomagot elfogadni, azért, hogy 2018. január 1-én életbe léphessenek hiszen ez a jelenlegi MFF-nek az utolsó éve. Önök is kifejezték e, a véleményüket ezzel a folyamattal kapcsolatban, e, és a bizottság nem akarja diktálni a többi e, intézménynek, hogy hogyan rendezik a dolgaikat. Tehát az, ez az intézményközi megalapodás alapján történik, amelyet, amelynek elsősorban a gazdálkodók javára kellene, hogy szolgáljon. Én és a szolgálatom szeretnék megfelelni ennek a feladatnak, és készen állunk arra, hogy együttműködjünk az Európai Parlamenttel, és remélhetőleg korai sikert érünk el így együtt. Ez a gyűjtőrendelet technikai változtatásokat jelent a KAP négy alaprendeletével kapcsolatban. A horizontális rendelet és a közvetlen kifizetési rendelet többek között. És ezek a jogalkod jogszabályoknak a felülvizsgálatát jelenti, és egyszerűsíti, rugalmasabbá teszi, és a szubszidiaritást is biztosítja. Mint mondtam, e, ezek az egyszerűsítések nem változtatják meg az általános politikai irányvonalat szeretnénk a gazdálkodóknak, a nemzeti hatásoknak és a kifizető hatóságoknak az életét egyszerűsíteni. Ez a nem hivatalos dokumentum azt illusztrálja, hogy a javasolt e, e, intézkedések mennyire technikaiak, de reméljük, hogy ezeknek jó hatása lesz a kap egyszerűsítésére egy ágazatspecifikus jövedelem stabilizációt szeretnénk elérni, amelynek során a tagállamok kialakíthatnak egy olyan eszközt, amely egy konkrét ágazatra alkalmazandó. És ez mind a gazdálkodók, mind a, az igazgató szervek számára segítséget nyújt piaci válság során én úgy látom, hogy ez a változtatás az utóbbi válságok alapján jobb válaszokat fog adni. A WTO az ilyen intézkedésekkel kapcsolatban a panaszt tehet, de mi jelezzük majd a WTO-nak, hogy ilyenfajta változtatásokat szeretnénk eszközölni egyszerűbb szabályokat szeretnénk a hitelek, kölcsönök területén is biztosítani. Tehát, hogy tőké, a tőkéhez hozzájuthassanak elsősorban a fiatal gazdálkodók, ugyanis ez továbbra is problémát jelent számunkra. Több képviselő kifejtette, hogy a hitelhez való hozzájutás hatalmas administratív terheket ró tesz a gazdálkodók vállára. Ez a kiegyenlítő e, intézkedés az nagyobb pénzösszegeket is mozgósíthat. Végül az fiatal gazdálkodóknak a segítésére egyszerűbb szabályokat szeretnénk biztosítani, és a, a kiválogatási kritériumok azok segíteni fognak. A közvetlen kifizetések területén a tagállamok dönthetnek, hogy a meglévő meghatározásokat használják-e továbbra az aktív gazdálkodó kifejezés területén. És a tanácsban a sok tagállam ezeket a rugalmasabb intézkedéseket üdvözölték. És ez egyelő esélyeteket fog biztosítani, és kiközöböli a nem, ér, nem érdemes, tehát akik nem érdemesek a kifizetésekre. Tehát bármilyen intézmény, amely közvetlen támogatást kap, azoknak a gazdálkodó meghatározást saját maguknak is meg kell határozni. a fiatal gazdálkodókat illeten szeretnénk biztosítani, hogy a kétszázalékos pénzügyi keretet teljességében elköltik. Ez pedig megerősíti a fiatal gazdálkodóknak nyújtott segítséget az önkéntes kapcsolt támogatás területén is szeretnénk egyszerűsíteni a leegyszerűsítést segíteni, és a, a múltbeli referencia idő alapján lehet biztosítani ezeket a e, támogatásokat. E, így nem kell e, e, fenntartani a releváns termelési egyszer, egy, e, egységeket. A, a, e, az, a fagyasztott zöldségek ágazatában egy javaslatot kell benyújtani a bizottsághoz. A tagállamok a termelői szervezetekkel kapcsolatban az új, új szervezetekkel kapcsolatban a régieknek a tapasztalatára tudnak támogatni. A horizontális rendelettel kapcsolatban arányosabb szabályozók lesznek a, a nem megtörtént kifizetésekkel kapcsolatban. És a pénzügyi fegyelmet is megszigorítunk. Vannak olyan tagállamok, akik aggályokat fejezték be az 50-50 százalékkal -50 kapcsolatban, de ez a javaslat tulajdonképpen egyszerűsítést jelent mind a tagállamok számára, mind a bizottság számára. Ugyanakkor válaszol a parlament szakbizottságának az aggájára, ugyanis a, a tagállamok eh, hozzájárulása 17 és 22 millió erő, eh, euró eh, között mozog. Hogyha szabálytalan adósságok vannak, az nem veszélyezteti az alapot. Ön elnök úr ön sürgetett engem, hogy egyszerűsítést erősítsük, és ez a gyűjtőrendelet egy fontos lépés ezen az úton. Nagyon fontos, hogy ezt a javaslatot annak lássák, ami, tehát több, több zsákutcát szeretne megszüntetni a gazdálkodóknak a javára lehet, hogy a folyamatot életen vannak fenntartásaik, de szeretném biztosítani önöket, hogy ezt a kezdeményezést sikerre visszük. Ez a MFF folyamatnak egy nagyon fontos lépése. Az Európai Parlament és az Európai Tanács együttes döntésén alapszik. Szeretnénk, hogy ha az önök reakcióit hallanánk ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban. Az intézményi választ pedig a parlament később fog hozni. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Minden felszólalónak kettő percet tudok biztosítani. Majd a és akkor lesz két perc van. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Hogan biztos úr, hogy eljött ide az Agrárbizottságba, és bemutatja az Omnibus javaslatot. Valamennyien nagyon izgatottak vagyunk, és frakcióm mert most biztosíthatom önt erről, intenzíven együtt fog működni, hogy sikeresek legyenek ezek a javaslatok. Számos egyszerűsítési javaslatról szólt ön. Azt hiszem, hogy ön lenne az első biztos, akinek sikerül valóban egyszerűsíteni valamit. Itt a politikában nagyon gyakran beszéltünk már egyszerűsítésről, és ezáltal gyakran több bürokrácia született. Most itt van az esély, hogy valóban egyszerűbbé tegyünk valamit, és azt hiszem, hogy a gazdálkodóink várnak erre, hogy hitelesen kezeljük az egyszerűsítés témáját. A legfontosabb téma számunkra az lesz, és itt az ön meghatározásunkról van szó, hogy feldaraboljuk ezt az omnibus rendeletet, ez jogilag lehetséges. Itt négy ága van ennek, és azt hiszem, hogy ezen négy ágat egyenként az illetékes szakbizottságokhoz kell utalni. Mi itt az Agrárszakbizottságban az agrártémát fogjuk feldolgozni, és ez nem jelent bizalmatlanságot a Költségvetési Szakbizottsággal szemben. A legutóbbi agrárreformon sokat dolgoztunk, és most, amikor módosítások vannak, akkor az agrár témákat felelős bizottságként ezeket fel kell dolgoznunk. Azt hiszem, hogy ebben itt minden frakció egyetért ezen kívül az is érdekelne, hogy ön támogat-e minket ezen ügyünkben. A tanácsban hasonló pozíciót kell kidolgozni, és mi, hogyha itt ezt az anyagot együtt tudnánk feldolgozni, biztosan jó eredmény születne. A delegált jogi aktusok esetében arra kérném önt, hogy ez a 15 delegált jogi aktus ne legyen egy aktusba tömörítve, hanem 15 jogi aktus formáját öltse, és akkor minden egyes jogi aktusról külön tudunk szavazni, és ezeket fel tudjuk dolgozni. Köszönöm, biztos úr, sok sikert kívánok önnek, és együtt akarunk működni, hogy mindez sikerre vezessen. Elnök, De Castro úr következik. Tisztelt biztos úr, Egyetértünk az egyszerűsítési folyamattal, és azt kívánjuk, hogy ez a javaslat eh, abba az irányba hasson, amiről ön itt ma beszámolt. Most nem akarok az érdemi kérdésekbe bocsájtkozni, a címek már önmagukban érdekesek, több rugalmasság, fiatalok témája, jövedelem stabilizációs tényezők de az eljárás az, ami minket rendkívüli mértékben aggaszt. Ez az omnibus eljárás, ez azzal a kockázattal jár, ezt szeretném itt kiemelni, mert elmondottuk itt magunk között a szakbizottságban, nem az a gond, hogy milyen vélemény vagy jelentés születik itt a szakbizottságon belül, hanem az a gond, hogy a tárgyalások alatt, és nyilván ez az a szakasz, amiben a döntés születik a trialógusok során, amikor a tanács, a parlament és a bizottság dönt, akkor Agri szakbizottságként esetleg teljesen más partnerrel találjuk magunkat szemben. Esetleg költségvetési biztossal, vagy az ECOFIN-nal kell majd tárgyalnunk, és ahogyan Dess úr is emlékeztetett arra, hogy meg kell osztani ezt a csomagot, a négy rendeletet a kap köréből ki kell vennünk az omnibus rendeletből, és ez mindenképpen idő megtakarítást jelent, nem időpazarlást. Egyetlen jelentéstevővel és 7-8 al jelentéstevővel, akik az agri kérdéseket, a regionális kérdéseket, halászati kérdéseket, foglalkoztatásügyi kérdéseket vizsgálják, ez az ügy sokkal hosszabbra nyúlna. Szikerszki elnök úr már írt, az elnökök, ért, a szakbizottság elnökök értekezlette elnökének Buzek úrnak, Mit tehát ezt az utat szeretnénk választani, és reméljük, hogy a bizottság is osztja ezt a véleményt, különben fennáll a veszély annak, hogy egyszerűsítés helyett csak bonyolítjuk a dolgokat. Reméljük, hogy ön segít majd minket ebben az irányban. Elnök, Nikolson úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretem üdvözölni a biztost. Nem fogja meglepni, hogy eh, eltérő véleményeink vannak itt házon belül, és világosá kell tennem azt, hogy üdvözlöm azt az elvet, hogy egyszerűsítsünk, és az erőfeszítések, eh, amelyek ebben az irányba mutatnak, eh, és amelyeket a mezőgazdasági szakbizottság és a tagjai és a gazdálkodók által föltett problémákat kezelik, ezek nagyon fontosak. A, nyilván ágazatonként mások, és mások az igények, a szükségletek. Itt a pénzügyi eszközök való segítségnyújtás nagyon érdekes eszköz, ugyanígy a többi eszköz is nagyon fontos lehet de hát az, milyen régóta beszélünk már e, egyszerűsítésről. És nyilván, amikor a bizottság jelzi, hogy az aggájainkkal foglalkozik, az jó hír, de úgy gondolom, hogy szakbizottságként azt kell mondanunk, hogy a bizottság igyekezett bizonyos témákat kizárni ebből a folyamatból. Úgy tűnik, hogy az az üzenet, hogy az Alkrészak Bizottság bevonása, amelynek ugye szerintem, véleményem szerint hozói joga van az egységes rendszer tekintetében ez a bizottság munkáját talán nehezíti. Nyilván megértem, hogy a költségvetési biztos szeretné, hogyha az eljárás zökkenőmentes legyen, de úgy gondolom, hogy szakbizottságként és mint képviselőként, amikor a mezőgazdasági reformot letárgyaltuk, akkor nagyon keményen dolgoztunk, hogy találjunk egy megoldást. A javaslatok témájától függetlenül nem megengedhető, hogy a képviselőkkel való teljes egyeztetés nélkül meg lehet változtatni bármit is. A, a probléma meggyőzésem szerint ugye fontos, hogy a szakbizottságunk mindent megtegyen annak érdekében, hogy saját felelősségünket teljesíteni tudjuk. hamarosan befejezem elnök úr a felszólásomat. Tehát nagyon hosszú napokat és éveket dolgoztunk annak érdekében, hogy a reformot összehozzuk, és nagyon sokáig küzdöttünk a társadalmi státuszért, és úgy gondolom, hogy ezt a jogot nem kellene most feladnunk és ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a mezőgazdasági reform folyamatában társ döntéshozóként, társjogalkotóként tudjunk működni a parlament részéről. Köszönöm, hogy koordinátoraink nevében szólhatok. Biztos úr azt mondotta, hogy egyszerűsítéseket akar bevezetni, ezt teljes mértékben támogatni tudjuk. Én teljes mértékben a, meg, az egyszerűsítések mellett vagyok, de itt az Európai Parlamentben ülünk, én itt új vagyok, és nem dolgoztam még sokat delegált jogi aktusokkal, de éppen a gyakorlatból tudjuk, az Európai Parlament ben, hogy sok itt a feladat, és én személyesen is feladatot szeretnék itt vállalni. Csalódott vagyok, hogy itt egy olyan eljárást választanak az omnibus eljárással, amely a parlament véleményét csak korlátozottan veszi figyelembe, vagy akár a folyamat végén teljes mértékben kirekeszti azt. Örülök, hogy ön most magyarázatokkal élt, és az egységes eljásmódot szorgalmazza, azonban még egyszer szeretném világosan kijelenteni, hogy amellett szállunk sikra, hogy ezt az omnibus eljárást felszabdalják, és a teljes hatásköreinket megőrizzük javaslatokkal szeretnék együttműködni abban, hogy a tartós zöld terület definíciójának problémáját hogyan tudjuk megoldani. Ezzel a problémával eddig nem foglalkoztak, és a német gazdálkodókat viszont nagyon szorítja ez a probléma. Ebben szeretnék együttműködni, tudásomat latba vetve, hogy mire van szüksége itt a helyszínen a gazdálkodóknak, és mire tanít a tapasztalat ezért választottak ugyanis meg minket, és szerintem itt a hatalmi játszmák, a parlament, a bizottság és a tanács között nem visznek előre. Az a véleményem, hogy a parlament véleményét teljes mértékben figyelembe kell venni. Köszönöm. Pani poseł Sanova. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Most elsősorban én azt szeretném mondani, hogy az aktív mezőgazdasági termelő definíciójának a módosítása nem egyszerű technikai részlet, hanem nagyon is összefügg azzal, hogy a közös agrárpolitika alapvető vonásait változtatják meg. Tehát fontos, hogy az ilyen módosítások ne a hátsó ajtón keresztül sunyogjanak be, hanem E, társadalmi folyamatban egyeztessünk róluk nyíltan és e, e, a normál ügymenetben. Közpénzekről van szó, amelyeket a mezőgazdasági termelők férfiak és nők megkapnak, annak érdekében, hogy a, a, olyan politikai okok, mint a dereguláció, deregulációs egyéb okok idéznek elő, ezeket a kríziseket kezelni tudjuk. nem igaz az, hogy önök Nos, ön azt mondta, hogy nem az ön felelőssége, hogy más intézmények hogyan kezelik ezt a helyzetet. De ez nem így van, mert az, hogy önök hogyan foglalkoznak a témával, az összefügg nagyon is azzal, hogy mi kerül elénk, és mit tárgyalunk mi meg, és hogyan tárgyaljuk meg. Tehát bennünket megválasztottak, és a választóinknak joga van ahhoz, hogy a mezőgazdasági szakbizottság odafigyeljen arra, arra hogy a, a, azokat a módosítókat, amelyeket önök, módosításokat, amelyek önök szeretnének megvalósítani, azokat e, mi magunk is megvizsgáljuk. Ezért úgy gondolom biztos úr, hogy fontos, hogy ezekben az ügyekben a szakbizottságnak is döntésköre legyen. Köszönöm. Van poszol Hausling. Hausling úr, biztos úr, ritkán ért egyet valamennyi frakció ebben a szakbizottságban, de ebben a témában egyetértünk, ahogyan most ezt itt bemutatta az Európai Bizottság, ez így nem megy. Jogainkat, amelyek a Lisszaboni szerződésből erednek, nem fogjuk törölni hagyni. A tartalmi módosításokat illetően a Költségvetési Szakbizottságban ön az egészet az egyszerűsítés agendája keretében akarja eladni, de itt nem erről van szó. Itt tartalmi változásokról van szó, hogyha az aktív gazdálkodó definícióját megváltoztatja, amiről oly sokat vitáztunk, akkor kérdésem, hogy mi köze van ennek az egyszerűsítéshez. Az volt a célja a parlamentnek, hogy ne a golfpálya a birtokosok kapjanak pénzt, hanem az aktív gazdálkodók. Mi köze van ennek az egyszerűsítéshez? Itt egyszerűen megváltozik a vidékfejlesztés kontextusa. Sokat beszéltünk ezekről az eszközökről, de ön azt mondja, hogy egyszerűbben hozzá lehet érni, férni ehhez a, ezekhez a forrásokhoz, nos, akkor a második pillér teljes struktúráját meg kell változtatni. Az én aggodalmam az, hogy ez kontraproduktív lehet. A Költségvetési Szakbizottság tárgyal majd tehát tartalmi kérdésekről, mi pedig csak nézhetjük, szemlélhetjük. Ezt nem hagyjuk. A parlament saját jogaival akar élni, akárhogy is értékeljük ezt az egész folyamatot, maga az eljárás nincs rendben így és parlamentként hevesen felszólalunk az ellen, hogyha ki akarnak minket játszani a végén. És ön mindig csak utólagosan magyar ezzel, hogy mit is ért az egyes dolgok alatt, előzetesen kell ezt megtárgyalnunk. Miért nem vette komolyan az elején ezt a szakbizottságot, és miért nem beszélt erről az eljárásról? Miért kell most a jogainkért küzdenünk? Világosan kijelenthetem, ezt nem fogadjuk el. Ez az Agrárbizottság a tanácsról, az összes négy alaprendeletről, ha beszélhet, akkor azt el tudjuk fogadni, ha ezt meg tudja nekünk ígérni, ez egy fontos lépés. A bizottság mindig bemutat valamit, és aztán a végén mi majd elfogadhatjuk az adott dolgot, vagy sem. 2009 óta már megváltozott a világ Európában. Agnyú úr. Nos, amikor legutóbb találkoztunk, az Clarkban volt, az ír köztársaságnak nevezem én, ön pedig ezt úgy, úgy hivatkozik erre a térségre, mint az a terület, amelyet a legjobban ismer. Ön akkor elég sértő szavakat sütogott a fülembe, én ezeket most nem említeném, de három dologra térnék vissza. Először is ugye szavaztunk a Brexit-e kapcsolatban, és sok gazdálkodó úgy döntött, hogy távozni akar az ból mert olyan nehezen tudja megkapni a pénzeket, E, az EU-s programokból, és ez csak nehézséget jelent nekik. Nem tudom, hogy ez szándékos e, e, cselszövés volt-e, mert így más oldalról nagyon könnyű volt EU-s pénzeket szerezni arra, hogy a migránsoknak lakhatást biztosítanak Európában, de színikus vagyok van, talán. Színikus vagyok talán. Nos, hogyha megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogy mindenféle szarvasmarháknak kellene legelnie a, a mezőkön, de vajon tényleg ott vannak? E, itt elég jelentős csalásokra kell gyanakodni. Végül önök, vagy valaki a bizottságban nem akarják azt, hogy e, e, gyomírtókat használjanak a gazdálkodók, és itt a nagy lehetőség, hiszen a szójabab olyan eh, drágává vált, hogy most már Angliában is nyereségesen tudjuk termelni, azonban a zöld lobby aktivizmusa miatt nem fogjuk tudni a gyomírtókat eh, használni, ezért eh, genetikailag módosított szóját fogunk importálni, miközben az itt termelt szója nem lenne az. Úgyhogy csak megnehezítik ezt az ügyet, talán kollégája majd megjelenik előttünk és tisztába teszi ezt a helyzetet. Köszönöm szépen! Ma pan dobre miejsce do siedzenia, blisko ekologów. Nos, az ökológusok közelében jó helyen ült le. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. E, a bizottság sürgősségi intézkedéseket hoz a négy alap rendeletet illeten e, a vidék fejlesztéssel kapcsolatban azt mondta, hogy egyszerűsíteni szeretnék a dolgokat a gazdálkodók számára. Jó, a gondolat jó, de a helyzet és a hitelhez való hozzájutás között semmi kapcsolat nincsen. Nyilvánvalóan a bankok sokkal szemben tulajdonképpen rabszolgaságról van szó. A piaci árak nagyon alacsonyak ugyanis a, direkt kifejez, a közvetlen kifejezéseket illetően azt mondja, hogy szabadabb kezet akarnak a tagállamoknak hagyni, és mindegyik ország eldöntheti, hogy alkalmazzák-e vagy nem ezeket a szabályokat. És ugyanakkor a harmonizációra szükség van. Tehát ez a meghatározás tulajdonképpen nem egyszerűsíti a dolgokat az aktív gazdálkodót illetően. Osztom a kollégámnak a véleményét, és José Bovénak a véleményét is, akit aki aktívnak lehet igazán vezetni, aztán ott vannak a kanadai gazdálkodók is, akik aktívak. A szabad mozgásnak a kérdése, és e, említhetnénk a monsanto és a többi kérdések, többi cégeket is, nem tudom, hogy rájuk hogy vonatkozik. Garcia asszony. Köszönöm szépen. Nem szeretném ismétlésekbe bocsátkozni, de úgy gondolom, hogy eh, már láttuk a módban is, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. emlékezünk eh, csak a tejválságra, úgyhogy jó lenne, hogy a bizonytalanságot megszüntetnénk végre, és eh, ezeket a transfereket a, köz, tehát a közös agrárpolitika forrásainak ágazatok közötti átrányítását sokkal jobban meg kellene gondolni. Miért ne emeljük meg azt az összeget, amely a gazdálkodóknak jár, hogyha ez nem összességében nem haladja meg a küszöbértéket tagállami szinten. És végül, mert nincs több időm, ugye mind az után, amit megvitattunk most az aktív gazdálkodó megfogalmazása vagy definíciója kapcsán, úgy gondolom, hogy rá kellene hagyni ezt nagyjából a tagállamokra, hiszen ők ismerik legjobban a helyi helyzetet. Úgy gondolom, hogy ez botrányos. Buda úr, mondja az elnök. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon örülünk, hogy hajlandó volt a kap egyszerűsítéséről beszélni, ugyanis nagyon fontos ez a kérdés. Először is azt hiszem, hogy mindannyiunk, akik itt vannak, eh, ellenez, ellenzik a pénzek eh, más irányba fordítását, a fel nem használt pénzek más irányba fordítását. Hadd beszéljek a román helyzetről a fiatal gazdálkodó meghatározását illetően. Nézzük ezt meg röviden. Nem tudom, hogy ön e, a e, társulásokat jobban szeretné -e támogatni, akik saját e, feldolgozós és értékesítő kapacitásokat alakítanának ki. Nos, az aktív gazdálkodókat éretően kell beszélni a meghatározó. Ismétlésekben is szeretnék bocsátkozni, természetesen a koordinátorokkal egyetértek, amit mondtak. Engedje meg, biztos úr, hogy egy konkrét javaslatra, egy bizottsági javaslatra felhívjam a figyelmét, amit szerintem törölni kellene. A termelői szervezeteknek nyújtható kiegészítő nemzeti költségvetési támogatásnál a bizottsági javaslat jelentősen csökkenteni. 3,68 század százalékról egy százalékra, meglátásunk szerint elfogadhatatlan, miképpen az, az is, hogy a visszatérítési lehetőséget szintén megszüntetné. Az én számításaim szerint 11 tagállamot érint ez az ügy negatívan, úgyhogy ebből én, az én bátorító javaslatom az, hogy vissza kellene jönni. Egy másik részterület az öntözött területek növelésénél a szigorú vízügyi feltételek enyhítése szükséges a meglátásaink szerint. Összefoglalva, ahol van víz, ott hagy tudjanak pályázni könnyebben. Köszönöm a szót. Pani poseł Petir. Petir asszony, köszönöm. Elnök úr, köszönöm a biztos úrnak, hogy ellátogatott ide és beszámol a kap egyszerűsítéséről. A többi kollégához hasonlóan úgy vélem, hogy elérünk majd ehhez az egyszerűsítéshez. Elolvastam ezt a 250 oldalas dokumentumot az egyszerűsítésről, és be kell vallanom, hogy némileg aggódtam. A kap reformja során az Európai Parlament társjogalkotó, ezért fontos, hogy részt vegyünk ebben a folyamatban, és valódi egyszerűsítés jöjjön létre, hogy a gazdálkodók használni tudják azokat az eszközöket, amelyeket a kap kínál nekik. Tekintettel arra, hogy képviselők vagyunk, és közvetlenül kommunikálunk a gazdálkodókkal, az egyszerűsítés a gazdálkodók érdekében kell, hogy történjék. Azt hiszem, hogy más képviselők is segíthetnek minket ebben a folyamatban. Aztán itt van a női gazdálkodók helyzete is. Van-e információja arról, hogy hogyan lehetséges, hogy egyetlen tagállam sem hozta létre mindez ideig az alprogramot, amely a női gazdálkodókat és a fiatalokat támogatja. Agilira asszony, köszönöm szépen, biztos úr, üdvözlöm, köszönöm elnök úr. A a bizottság javaslatával kapcsolatban az a probléma, hogy nem a megfelelő eszközt használjuk. Mindegyinek annak az az érzése, hogy egy olyan eljárásról van szó, amely a finanszírozási problémákat ö, ö, megoldani az ECOFIN és a bizottság részvételével. Másrészt úgy tűnik, hogy ö, attól tartok, hogy nagyon ö, nagy kihatása van ez az aktív gazdálkodókra. Ez a javaslat sok problémát jelent, egyenlőtlenséget hoz létre, csak ezt a vonatkozást nem létem meg, mert nincs több időm, de ha megnézzük a javaslatot és a naptárat, az ütemezést, akkor úgy gondolom, hogy mezőgazdasági szakbizottságként nem fogunk lemondani arról, amire jogunk van, különösen ebben a vonatkozásban hallatni fogjuk a hangunkat. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Biztos úr, összességében egyet értünk az egyszerűsítés elképzelésével, de ahogy szokásos bizony kétségeink is vannak a dokumentumokkal kapcsolatban. Először is a fiatal gazdálkodók bevonása. Nos, Lengyelországban az alapot az egyedi gazdaságok jelentik, és hogyha ez a rendszer át kötelezővé válik Európa szerte, akkor ez nálunk problémákat fog okozni hogyha megnézzük az alkoholt vagy egyéb termékeket, akkor itt ez jogos lehet, azonban vannak olyan finanszírozási javaslatok, amelyek nem segítnek a gazdálkodókon. Másrészt, ami ugye vannak olyan eszközök, amelyek nem kerültek igazán felhasználásra, és most ön azt javasolja, hogy a tagállam vállalja föl száz százalékban a felelősséget. Ez szerintem elfogadhatatlan. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Ön egyszerűsítésről beszélünk, mi is ezt javasoljuk, csak támogatni tudjuk ezt az egyszerűsítést. De azért mégiscsak a következő dolgot szeretném elmondani. A legjobb egyszerűsítés mindenféleképpen a szabályok stabilitása. Nem lehet két évente ö, megváltoztatni a szabályokat, mert a mezőgazdaság hosszú távú tevékenység. Aztán a következő kérdést is szeretném felvetni, ahogyan az egyik kollégám is említette, miért van az, hogy a parlamentet nem vonták be jobban ebbe az eljárásba, Ez nem csupán egy manőver, hogy eltereljék a figyelmünket a lényegről a gazdálkodók számára, akik uh, ugye a következő kapot készítjük elő. Pani poseł Dancila. Dancila képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Először is, biztos úr, szeretnék köszönetet mondani azért, amért foglalkozik a kap egyszerűsítésének kérdésével. Ahogyan megállapíthatta, valamennyi politikai frakciónak ugyanaz a célja, a kap összetettségének fő oka az alapjogi aktusokban rejlik, és ezért üdvözlöm ezt a javaslatot az egyszerűsítésre vonatkozóan. De a kap valódi egyszerűsítés egy nagyon fontos politikai döntés az a módszer, amit önök választottak, az az, hogy a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatát kombinálják az ágazati szabályozások jelentős elemeivel, azt nem tudjuk elfogadni, ahogyan más kollégák is elmondották. A négy alapjogi aktus felülvizsgálata a kap keretében mindenképpen fő szereplőként kell, hogy bevonja az európai bizottságot, az Agri szakbizottságot és a tanácsot. Itt jogalkotási aktusról van szó, amelyet hosszú ideig tárgyaltunk a három intézmény részvételével ezen formában, és a felülvizsgálat még akkor is, hogyha korlátozott hatályú, szintén ugyanilyen formában kell, hogy megvalósuljon, mint az 2013-ban történt. Ami különösen érdekel, az a delegált jogi aktusok kérdésköre a zöldítésre vonatkozóan. Remélhetőleg nem sokára megkapjuk ezt a jogi aktust, és érdekelne, hogy több elemet tudná nekünk mondani ezzel kapcsolatosan. Andrew úr következik. Köszönöm. Elnök úr, szeretném üdvözölni a biztos urat aggodalmamat szeretném kifejezni az eljárást illetően. Persze mindenki egyetért, és én is egyetértek azzal, hogy egyszerűsíteni kell. Többször is elmondta a különböző eszmecserék során, hogy az egyszerűsítés csak a minimális hatályú kell, hogy legyen. Nagyon sokat beszéltünk a zöldítésről. Az omnibus eljárás alapjában érinti a reform elemeit. Egyetértek egyes kollégáim aggodalmaival, mint Dölei asszony is kifejezte. Itt van például a kontextus, ez költségvetés és politikai jellegű, és attól félek, hogy itt, amit javasolnak, ez nem a kap érdekeit szolgálja, hanem más érdekeket. És azt is elmondta ön a nyilatkozatában, hogy ez 2018. január 1-től működne, tehát 2017 év után az alapvető probléma megszűnik, és ugye itt van a 2020-as reform kérdésköre is, mindenképpen legyünk tudatában a tétnek, még akkor is, hogyha egyszerűsítünk nem szabad tehát az alap kihívást a szőnyeg alá söpörni, amely a kap fő problémáira irányul. Danten képviselő mondja az elnök. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire, merci d'être parmi. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött hozzánk. Én egy kérdésben szeretnék információt kapni. Szeretném biztosan tudni, hogy hogyan sikerült önöknek a, pak, a kap kétségvetését, és a belevenni a menekülteket is. Ez azt jelenti, hogy egy részét a költségvetésnek nem látjuk, bármi is legyen majd a menekültek sorsa Európában. Ez egy nagyon fontos információ számunkra, erről nem beszélt. Szeretném tudni, hogy majd a végrehajtásban ez hogyan jelentkezik. Köszönöm szépen a képesség, nem a likviditásig igazából a kérdés. A pénzügyi eszközök a legfontosabb kérdés. A 202-es cikkben beszélnek erről, tehát hogy gazdaságilag életképessé kell tenni lenni ahhoz, hogy támogatást kapjon az ember. De mindegy, hogy milyen gazdálkodóról van szó manapság, ezek nem életképesek. Tehát akkor hogy működik ez? Mert nyilvánvalóan a piac kudarcával kapcsolatos ez a kérdés, és miközben állandóan erről beszélnek, a helyzet az, hogy az ABP és Leninic közötti fúzió miatt a 40%-a a, a a bárányiparnak, aztán a, a marha iparnak mind károkat fog elszenvedni. Alig titkolják tulajdonképpen a, a gondolataikat, tulajdonképpen báránybőrbe bult farkasokról van szó. A 267-es cikket illetően Írország példáját meg tudnám magyarázni? Mit jelent az, hogy az írgazdálkodóknak az általános támogatását csökkentik? Mint ahogy hallottuk, a kapnak biztosítani kellene a gazdaságok megérhetését az egész EU-ban. Köszönjük, hogy eh, a szabályokat eh, egyszerűsíteni akarják és rugalmasabbá tenni, de a balti államokban már is vannak olyan intézmények, eh, amelyeknek már kiosztották a támogatásokat. Több válság van, a eh, sertéspest is, a tejválság, a eh, termékválság, tehát nagyon nehéz a gazdaságoknak túlélni ezt az időszakot. És reméljük, hogy lesz majd valamilyen előrelépés a kifizetéseket illetően a tagállamokban. Szeretném, hogyha visszatérne erre a kérdésre. Hajbos asszony, köszönöm biztos úr, amit ön javasol, az egy világos hatáskör áthelyezés az Agrárszakbizottságon kívülre a Költségvetési Szakbizottság felé. És ezzel defenzívába szorít minket. Amit ön ezzel az omnibus rendelettel felnyit, az a több éves pénzügyi keret alapjainak teljes megváltoztatása. És a következő agrárreform is ez. Hogyan is néz ki a jövőnk? Ön beavatkozik a vidékfejlesztésbe. Az az érzésem, hogy most a vidékfejlesztés kikerül az agrárpolitika köréből a kohéziós politikába. Az agrit kirekeztik, talán a saját maga alatt fűrösszeli el az ágat? A vidékfejlesztést elvenni az agrárterülettől, vagy elválasztani tőle, hát ez mindenféleképpen gyengíti a mezőgazdaságot és a vidéki térséget egyaránt. Milyen kapcsolatot tervezek két terület között, ez érdekelne. Neuchel asszony, köszönöm, hogy szót kapok. Biztos úr, igen csak csalódott vagyok, valóban csalódott. Nem választottam önt ö, személy szerint, és most észreveszem, hogy talán jól cselekedtem a kortájt, mert ön azt ígérte, hogy egyszerűsítéseket tesz le elénk az asztalra, melyek nem érintik az alapjogi aktusokat, hanem valódi egyszerűsítéseket. És amit most itt bemutatott az eljárással, az omnibus eljárással, itt sok kollégám véleményét visszhangoznám, hogy ez az Agrárszakbizottság hatalmától való megfosztása, és még egy lépéssel visszalép, és ő még mindig ö, adós maradt nekünk azon egyszerűsítésekkel, amelyek nem érintik az alapjog, alapjogi aktusokat. Két év elteltével még mindig adós maradt ezzel. Nagyon csalódott vagyok, mert amit ön itt bemutatott, ez beavatkozás magába az agrárreformba. Az aktív gazdálkodó fogalmán is változtatni akar, ennek semmi köze nincs az egyszerűsítéshez. A jogi az alapjogba avatkozik, négy alapjogi aktusba egyenesen, Ön tehát azt az ígéretét, amelyet itt tett nekünk, nem tartja be, hogy teljes erejével és a szolgálata teljes erejével amellett lesz, hogy egyszerűsítést hoz létre a fennálló keretek között. Hát ezt az ígéretét ön 0%-ban tartotta be, ezt szeretném világosan kijelenteni, és más kollégák véleményéhez is csatlakozom egyetlen egyszerűsítési javaslatot sem eh, nyújtott be, amely ne avatkozna be az alapjogi aktusokba, és a közvéleménynek is meg kell tudnia ezt. Thank you, Chairman, and welcome again. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, biztos úr. Egy pillanatra el szeretnék, el szeretnék térni a témát, és felvetni egy kérdést a brexit kapcsolatban. Ön, az ön saját főigazgatósága folytat-e bármilyen kutatást azzal kapcsolatban, hogy milyen ágazatokat sújthat potenciálisan a brit kilépés. Biztosan tiszta van azzal, hogy valószínűleg az első olyan ágazat, amelyet sért, sértetni fog, az, az a gombaipar, különösen Írországban, amelyet súros, súlyosan érít a font sterling árfolyam hullámzása Nyilván lesz lehetőségünk az árak újra tárgyalásáról, azonban odáig már nem sok idő van, és addig sok gombatermesztő csődbe mehet. Nem tudom, hogy ön a saját főigazgatóságával hajlandó együttműködni annak érdekében a kormányunkkal, hogy, hogy itt a sok, munka, a sok munkahelyet teremtő gombatermesztő ágazat ne veszítsen a Brexit-tel tragikus mértékben. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sokban osztom a kritikákat, amelyek az eljárással kapcsolatban ma itt elhangzottak, de talán mégis azt kérném, hogy mindenkinek hagyjuk meg a saját hatáskörét. Mégiscsak el kell ismernünk, hogy az agrárreformban és ami a végrehajtást illeti, nagyon sok minden, amit a biztos javasolt, egyszerűen nem működik és csak egy gyakorlati példa, az aktív gazdálkodót megpróbáltuk meghatározni, és ahogy Martin Holzling is mondta, nem akarjuk, hogy a golfpálya ö, üzemeltetőket támogassuk, de ez az is vezet, hogy azok a gazdálkodók, akik ö, kempinget is üzemeltetnek, már nem kapnak agrártámogatást, és ez egy probléma, hiszen a kemping gyakran egy jó kiegészítő jövedelmet biztosítana számukra, és ott így a kis gazdaság az öt tejelő tehénnel talán túlélhetne. Nem sok értelme van az ilyen szabályozásoknak, hiszen gyakran a kis gazdaságok esetében kellene differenciálni, és akkor emiatt hogy még van egy plusz gazdasági jövedelmi forrásuk, elveszítik az agrártámogatásukat. Azt hiszem, tehát valóban jó lenne a részletekbe tekinteni, kevésbé ideológiailag fellépni, és arról gondoskodni, hogy az, ami itt most javaslatként előttünk fekszik, valóban a végrehajtás irányába um, mutasson. És még egyszer köszönetet szeretnék mondani a biztos úrnak, hogy kész volt ide el látogatni, Azt hiszem, hogy együtt valóban létrehozhatunk valamit, hogy ez az agrárreform jobban alakuljon. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Hogan biztos úr, sok mindennel egyetértek az aggodalmakat, illetően az eljárásról, amit a kollégák kifejeztek. Szeretném a Dél-Olaszországban, kampányában, illetve Sziciliában tett látogatásáért köszönetemet kifejezni, hiszen így közelről tapasztalta meg a zöldséggyümölcságazat problémáit. Nagyon súlyos problémák alakultak ki a térségben. Szicíliában egy vírus az egész ágazatot téldre kényszerítette, és sokszor ki kellett írtani a növényeket, az oli, olajfákat, a narancs, citromfákat és más kultúrákat, de ez fontos biodiverzitás forrás Európa szemére is. Szicíliában ön azt mondta, hogy adhok intézkedéseket indít 2017-től az ágazat számára, de azt kérem, hogy foglalkozzon az alacsony piaci árak problémájával a helyszíni gazdasági termelésben. Mit válaszol biztos úr, akik azon gazdálkodóknak, akik a garancia klauzulát alkalmazzák. A segítőcsomagban vannak-e intézkedések az ő számukra? Itt a 20 napos haladékkal bejelentett intézkedések esetében miről számolhatunk be a gazdálkodók, milyen, milyen közvetlen segítséget kapnak a bizottságtól? Köszönöm. Dyskusję zamyka pan poseł Dorfman. Dorfman képviselő, mondja az elnök. Köszönöm, biztos úr, hogy itt van körünkben. Most az eljárásról már nem mondanék semmit, azt, itt, azt hiszem, hogy az előttem szólók erről már bőven A Két dologról szólnék. A biztosítási ügyben nagyon érdekes javaslatok születtek, de többször is elmondtam, hogy ott tényleg lenne lehetőség az egyszerűsítésre. Csak egy példa a régiómból. Tízezer szerződés van a kisgazdálkodókkal, valamennyien szövetkezetek tagjai, és talán az lenne a legegyszerűbb, hogyha a konzorcium kérelmet nyújtana be, és megkapná a pénzt, tízezer kérelmet benyújtani néhány euróért, amit tízezerszer ki kell fizetni, ezt a pár eurót, hát ezt sokkal egyszerűbbé lehetne tenni, és lenne egy javaslatom ebbe az irányba. Aztán lenne még egy kérdésem. Ön javasolja, hogy bizonyos tagállamokban, és itt nagy részt közép-európai tagállamokról van szó, illetve Luxemburgról, a zöldség és gyümölcs ágazat esetében, ugye itt egy 1%-ot javasol, hogyan választotta ki ezeket az államokat, ez kicsit furcsának tűnik számomra, és az ahhoz is vezethet, hogy egy versenytorzulás jön létre az Európai Unión belül. Wyczerpaliśmy listę mówców. Nos, ezzel a felszólalók listájának végére értünk. Itt körülbelül 30-an szóltak. Valamennyi problémát felvetettünk, valamennyi elképzelhető problémát. Biztos úr, van még némi időnk. Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz az ön számára ez a tény. Uh, uh, De hát így van, ez a helyzet. Hogyha valaki ilyen fontos pozíciót foglal el, mint ön, tessék, biztos úr, a szó. Um, Köszönöm, önök úr. Nem, azért vagyok itt, hogy eldöntsem, hogy az intézmény közi eljárás milyen legyen. Ezt a javaslatot nem én magam tettem, és én ezt a lehetőséget arra használom fel, hogy az omnibus eh, rendelettel olyan javaslatokat tegyek le az asztalra, amelyek, elé, amelyek teljesíthetőek, amelyek valóban hozzájárulhatnak az egyszerűsítési elképzeléseinkhez. Természetesen tiszteletben tartom és megértem azt, amit önök elmondtak az eljárása kapcsolatban, és mindenben partner vagyok, ami az előrelépést segíti. Tehát az mezőgazdasági szakbizottsággal együttműködően nagyon nagy örömmel, de erről mások döntenek, és van itt egy intézmény közé vita, amely ezen intézkedésekkel kapcsolatban folyik, és nyilván az Európai Parlament és a tanács hoz erről döntést, bár legyen is a mechanizmus, én azzal szívesen együttműködök. Úgy gondolom, hogy az itteni eh, ajánlat, ajánlások, eh, javaslatok pontosabban eh, az gondok egy részére választathatnak, és nyilván igyekszem olyan javaslatokat előállni, amelyek sikere tarthatnak számot. Több koordinátor említette a frakciók nevében tehát sok megjegyzés elhangzott, amelyeket kérdezgetni fogok biztos társaim felé, például az Oroszországgal való kereskedő kapcsolatok javítása. Egy ilyen kérdés, én találkoztam is az orosz mezőgazdasági miniszterrel, az Európai Unió keretén kívül, hiszen fekete listán van az illető, de a külügyi csúcs döntései itt eh, természetesen befolyásolják a dolgokat. Eh, nincs lehetőségem addig elkötelezni magamat eh, hivatalosan. Nem áll rendelkezésre pénz arra, hogy nem létező szarvasmarhák után pénzt kapjanak emberek, akik nem valós tevékenységre vesznek fel pénzt, azok törvényt is értenek. Nyilván ezek megjelennek sajtókban, weboldalakon, de a rendszerünk most már könnyebben módosítható vidékfejlesztési szempontból. Az income, a jövedelem stabilizációs eszközök elég gyorsan bevezethetőek bármely régióban két-három hónapon belül, ami a múltbeli átfutási időhöz képest sokkal rövidebb. Tehát ilyen intézkedéseket a vidék fejlesztésben nagyon gyorsan meg lehet hozni, hogyha jó behagyást kapunk erre természetesen. Valamennyi képviselőnek joga van arra az Európai Parlamentben, hogy ezeket a javaslatokat elutasítsa, vagy hogy kiegészítse őket újabb javaslatokkal. Ah, nem emlékszem, hogy mit suttogtam egy nyúl fülébe, remélem nem volt túlságosan gonosz dolog. De hogyha valaki kilép az Európai Unióból, akkor ott bizonyos, hogy annak kellemetlen következményei is lesznek. Nagyon sok miniszter, nagyon sok sokféleképpen magyarázza azt, hogy mik lesznek a következmények. Meg kell várnunk a következő szakaszt, és akkor meg meglátjuk, hogy, hogy milyen tárgyalásokat lehet folytatni. Nagyon sok kihatása lesz ennek a mezőgazdaságra, Nemrég a kormányhoz közel álló személyiség azt említette, hogy lehet, hogy a mezőgazdaságból az egészségügyhöz fog átcsatornázásra kerülni némi költségvetési összeg. Nem tudom, hogy önöknek milyen lehetőségei lesznek ezt megakadályozni. Nyilván Európában protein hiány van, a föld 95%-ába szántóföldbe azt lehet vetni, amit, amit az ember akar, és hogyha a proteintartalmú terményeket, eh, babokat, babféléket és egyebet lehet eh, eh, termeszteni, és ez, ez, ez nyereséget hoz, akkor ezt bárki eldöntheti, hogy ezzel foglalkozik. Én azt javaslom, hogy a, költségvetési, a mezőgazdasági politikai javaslat nem csak mezőgazdasági, hanem környezetvédelmi és szociális tartalommal is bír. Fontos, hogy a biodiverzitást az eredeti szándékoknak megfelelően őrizzük, megvédjük. Nyilván az eredeti tervekhez képest módosításokra került sor, de az elvekhez ragaszkodunk az ökológiai fontosságú területeken korlátozzuk a gyomírtószerek, növényvédőszerek alkalmazását. A főszóló képviselő érdekes mondanom lejrője volt egy ezzel kapcsolatos levélnek. A Fornaszinát képviselő, parlamenti képviselőre reagálva, el kell mondanom, hogy már most is megvan a megfelelő rugalmasság a törvényhozásban, és tudom, hogy jó néhány tagállam, illetve Írországot is olyan javaslatokkal állt elő amelyek a tavaly júliusi ö, ö, javaslatokat kihasználva 2,9%-os kamatokkal működnek. Hogyha ezt a topappal kiegészítjük, akkor ezt a pénzt föl lehet használni kölcsönök hitelek formájában a gazdálkodók megsegítésére. Úgy gondolom, hogy ez jó kezdeményezés, jó új lehetőséget ad a vállalkozók gazdálkodók számára, Úgyhogy érdemes eh, ezt eh, meggondolni, mint az eszközök eh, közé, egyik, mint egyik lehetséges eszközt. Um, um, Írország támogatási programjai 2016-ban lezárnak, azonban az Omnibus program ezt a programozási időszak végéig meghosszabbítja. Ez Portugáliára és néhány más tagállamra is vonatkozik. Tisztában vagyok azzal, hogy milyen problémákat jelent a Brexit az ír mezőgazdaság számára, mind éjszakon, mind délen. Pontosan tudja, hogy az ön pártjának egyik delegációjával tegnap találkoztam, ön is ott volt és aktív módon, tevékenyen foglalkozunk a színfalak mögött azzal, hogy, hogy az időben majd, idővel majd elinduló tárgyalások során felkészülten tudjunk ezzel foglalkozni. A kereskedelmi kapcsolatok mezőgazdaságot érintik nyilván, és hát nehézségekre számítunk Írországban, különösen az észak és a dél közötti kereskedelemben is napi szinten hatalmas volumenben kerül, vagy hatalmas tömegű kereskedelem van Észak-Írország és Írország között, az Írsziget déli és északi része között Nyilván a gombatermesztők helyzete ennek része. Akkor már természetesen ideiglenes adhok intézkedéseket is bevezethet. Állami garanciákról, kölcsönökről, hitelekről beszélhetünk, ilyen eszközökre van lehetőség, és Írország természetesen mindig élhet a de minimis szintekkel kapcsolatos lehetőségekkel is. Ezt is figyelembe kell venni. Nagyon sokan már megemlítették az aktív gazdálkodó kifejezést. A bizottság teljesen mást mondott, mint amit a parlament a tanácsal egyetértésben elképzelt. És tulajdonképpen azokkal a problémákkal próbálok megküzdeni, amelyeket ez a helyzet előidézett hogy önök a jelenlegi definíciót elfogadják, vagy nem, módosítják, vagy nem. Ezt a tagállamok határozhatják meg. Azonban nagyon sok tagállamban valóban nehézségeket okozott az aktív gazdálkodó kifejezés definíciója. Ami a költségvetési plafonokat illeti, azok őkzítettek, Dantán úr és Renz Garcia asszony is említették ezt. A pénz azonban ugyanannyi, mint amennyi volt, és ugye az a 2%-os plafon, ami a fiatal gazdálkodók rendelkezésére áll a törvények értelmében a legutóbbi reform óta, nos, ezt én nem tudom átlépni, de arról tudok tenni, hogy ez teljes mértékben felhasználásra kerüljön. Buda úr a termelői szervezetekről beszélt, minden tekintetben támogatjuk ezeket vitacsoportok formájában, egyéb formákban, és amikor a mezőgazdasági piaccal foglalkozó Task Force munkacsoport hamarosan befejezi a munkáját, akkor, akkor ugyancsak ez lesz a központi téma. Van olyan tagállam, amelyben csak a termelők 14%-a részese a kollektív rendszernek. Nem hiszem, hogy ez egészséges lenne. Erdős úr említette a költségvetést, én sem is említettem, hogy ez 2020-ig már rögzítve van, de meg tudjuk nézni azt, hogy mondjuk az öntözéssel kapcsolatban mit tudunk tenni vidékfejlesztési programok mit tesznek lehetővé. Vele úrnak javasolnám, hogy dolgozunk egy olyan alaptervet, amely a víz minőséggel és a víz mennyiséggel is foglalkozik. Tehát valamiféle jelentés hamarosan 2017. januárjáig rendelkezésünkre fog állni ebben a témakörben. Úgy gondolom, hogy Sokak említették eh, a végrehajtással kapcsolatos problémákat, és eh, ezekkel kapcsolatban meg is próbáltam lépéseket tenni az elmúlt két évben. Péter asszonynak például említeném, hogy 270 intézkedést hajtottunk végre másodlagos jogalkotásban, és ez az első kísérlet arra, hogy az alapvető jogi anyagokat is megvizsgáljuk. Tehát én nem fogadom el azt, hogy nem teljesítettem volna azt, amit megígértem. 270 intézkedés az nem egy rossz, és továbbiakra is sor fog kerülni a 2020-as reformot követően is. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon sok nyilvános egyeztetésre fog sor kerülni, hogy a gazdálkodók lássák, hogy a végrehajtás következő körében eh, mi várható 2020 után, és jövő héten meg is fog kezdődni ez a folyamat, és nagyon nagy örömmel várok az önök részvételét is ebben a folyamatban. Természetesen értem azt, hogy eh, önök mi miatt akkodnak, Ugyanis a jelenlegi politika az egy kompromisszum. Eh, ez a módosítóknak az eredménye. Nyilvánvalóan mindig lesznek véleménykülönbségek, és ezért bonyolult ez a kérdés. Továbbra is együttműködünk, hogy problém, ezeket a problémákat megpróbáljuk nyitott és becsületes módon megoldani. Ahogy Villar asszony említette, a gyűjtőrendelet vagy családrendelet nem a megfelelő eszköz erre. Próbálok egy nekem javasolt eszközt felhasználni, hogy ezzel egyszerűsítsek és nyilvánvalóan a folyamat és a határidő a bizottságok számára is fontos. 2016 végén, hogyha ezzel elégedettek, akkor az nyilván nekem számomra is öröm lesz, de hogyha hosszabb időt tesz, telik, akkor az is rendben van. Az 50-50-es szabály az a pénzek beszedésére vonatkozott, azért, hogy védjük a költségvetést. A második 50 százalék az több év beszedése egy több évig tart, és a tagállamok érdekében áll, hogy ez száz százaléven megtörténik tiszta módon. Ez mindjárt nyilvánvalóan az adófizetők érdekében áll. És reméljük, hogy ezeket a pénzeket be tudjuk hajtani. A zöldülés a greening területén én 15 különböző változást javasoltam. Van egy szakértői csoport, akikkel ezeket megbeszéltük, több olyan kérdésről beszélünk, amely problémát jelent a gazdálkodóknak, aztán de lesznek olyan kérések itt, mint hogy az ökológiailag fontos területeken a gyomírtóknak a használatát betiltsák. De további munkát is szeretnénk a szakértői csoporttal végezni a hónap további részében. De ugyanakkor meglepet, hogy következtetésekre jutottak többen, még a tanácsi ülés előtt, amelyek azt jelent, jelezte, hogy a minisztertanács visszadobja a javaslatomat, és ez nem történt meg. És ez a tiltás az ökológiailag fontos területeken továbbra is érvényben van. Flanagan ő azt mondja, hogy a piaci kudarcot illetően úgy össze-vissza beszéltünk, Szerintem itt 56 millió euróról van szó, és azért azt nem jelenti, hogy mi csak benyalunk másoknak. A különböző biztosok megpróbálják a pénzügyi eszközökkel egyensúlyt teremteni tehát hogy több pénz legyen forgalomban, hogy, hogy segítsünk a gazdálkodóknak. Például Írországban a tejjel kapcsolatos rendszer, program is van ez nem azt jelenti, nem látom én, hogy az emberek ne akarnának, nem akarnák felhasználni a pénzügyi eszközöket új mechanizmusokra van szükség a pénzek előteremtésében olyan gazdálkodók számára, akik te szeretnének terjeszkedni, és ez nehéz a, a szövetségi ágazatnak, hogy az adót továbbra is magukon hordják. Van eh, ágazatspecifikus stabilizáció, amely eh, egy, eh, egy másik lehetőség a támogatások mellett, hogy segítsünk a gazdálkodóknak. 150 milliós alapról van szó, amikor a válságos időszakokban segítjük a gazdálkodókat. Tehát ezek a lehetőségek most válnak felhasználhatóvá. Dante úr beszélt a menekültekről és a mezőgazdasági politika integrációjáról. A vidékfejlesztési programot már is módosították, vannak olyan területek a mezőgazdasági szektorban, ahol a, valóban a menekülteket is segíteni kell. Elnök úr, beszélt, beszéltünk a, a zöldség ágazatról. 395 millió eurót költöttek erre az ágazatra jövő év júniusáig kiterjesztettük az intézkedéseket, de ugyanakkor a visszavonási díjakat is ezekről is rendelkeztünk. Ezek 2017 elején fognak eredménye jelentkezni. Azt hiszem mindent megtettünk azért, hogy, hogy valamennyire elér, elismerjük, hogy ezt az ágazatot különösen súlyosan értették a körülmények. A promóciós pénzek 32 Európai Unió kívüli országot érintenek. És ez a piacok diversifikációjának egy példa nélkül áll esete. Tehát azzal szeretném befejezni, hogy a vidékfejlesztési politika a kap kettő rendeletben volt, és gondolom, hogy önök ezt gondosan elolvasták, és mindez azt jelenti, hogy a jövőben remélhetőleg tükrözik ezeknek az eseményeknek az eredményeit a helyzetek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük, biztos úr, hogy megjelent nálunk és előadást tartott, válaszolt a kérdésekre. Azt hiszem Dantan úrnak van még egy kérdése. Nem, nem Dantan úr. Ez egészen röviden, elnök úr, nagyon sok kritikát gyakoroltunk, de aztán most tőlünk függ, hogy hogyan zajlik majd, ezt az el, majd ez az eljárás. Mi parlamentként együtt a tanácssal dönthetünk, és biztos úr, köszönetet szeretnék mondani önnek, hogy egy olyan szabályozást választott, ahol gyorsan lehet fellépni, és minden más rajtunk múlik, azt hiszem. I didn't answer. Uh, Mr. Dorfman asked about insurance. A biztosítással kapcsolatban van egy piaci munkacsoportunk, egy szakértő csoport, a, amely megvizsgálja ezeket a kérdéseket. És bizonyára önök is tájékoztatnak majd bennünket, hogy ezek a változtatások milyen hatást értek el. a bevált gyakorlatokat nyilván hasznosítani szeretnénk. Nagyon szépen köszönjük. Kedves kollégák! A legfontosabb kérdés a költségvetés stabilizáció. Tudjuk, hogy mindegy, hogy a hús, a gyümölcs, a tej, a gabona piacról van szó, tudjuk, hogy problémákkal küzdenek. Tavaly ősszel egy milliárd eurót költöttünk a gazdálkodók támogatására. Ami a hatáskörök elosztását jelenti a saláta rendeletben, a a mezőgazdaság bizottság a, a kap reformjának egyik első szerzője. Azt szeretné, hogy folytassuk ezt a munkát, és fontos szerepet játszunk ebben. Látom, hogy a Költségvetési Bizottság eh, eh, elnöke eh, tiltakozik, ezért megadom neki a szót. Én szeretnék az önök bizottsága tagjaként hozzászólni mert most. Nyilvánvalóan a Költségveti Bizottság elnökeként figyeltem mindazokra a kérdésekre, amelyek az aggodalmakat fogalmazták meg. Annyit szeretnék mondani, hogy a, ami a Költségvetési Bizottságot illeti, a bizottság hozzá, az Európai Bizottság egy olyan szöveggel fogla, fog, fordult hozzánk, amely a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos. 2013 őszében a a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos döntésünket kérték, azt mondták, hogy csak akkor fogadják el, hogyha egy felülvizsgálatot végzünk el. Nos, most itt tartunk, és a bizottság rendelkezéseknek egy csoportját akarta összeállítani, amely egy saláta rendeletben egyszerűsíti ezeket a kérdéseket. Nos, az ilyenfajta ö, ö, folyamatban hogy lehet bevonni az Európai Parlamentet? A éves pénzügyi kör, ö, keret ö, felülvizsgálata a 2017-es költségvetési tervekkel együtt lesz megvizsgálva, azért, hogy a 2017-es költségvetés és a többéves pénzügyi keretet harmonizálja, és közben figyelembe vegyük a módosító 4-es 2016-os módosító költség, vagy költségvetés módosítást, ebben van a 7, 17 milliárd, az, hogy a, azért, hogy a tagállamok eh, ebből való részesülésüket megkaphassák. Ezt a három szöveget a tanács egy, egy csomagba akarta venni, ez az a saláta rendelet, vagy gyűjtő rendelet, amelynek az az, amely azt jelenti, hogy 2017. június 30-áig el kell fogadni azért, hogy 2018. januárjában végre lehessen hajtani. Most a célkitűzés az, hogy egy vegyes közös bizottságot állítsunk fel a, a az 55-ös cikk alapján összeállított bizottság és a Költségvetési Bizottság között. Nyilvánvalóan azokat a bizottságokat is bele kell vonni, akikre hatással vannak ezeknek a módosításoknak a, a cikkei és az ágazati változtatások. Öt szakbizottságról van szó, a költségvetési és a költségvetési ellenőrző bizottságon kívül az 55-ös cikk alapján közös bizottságba bevonni a többi bizottságot azt jelenti, hogy a plenáris ülésterembe kellene összeülnünk, és ez nem lesz egyszerű. Tehát az itt lévő javaslat szeretné a szakbizottságot bevonni, köztük a mezőgazdasági bizottságot is az 54-es cikk alapján, és kizárólagos hatásköre lenne a minden rendelkezéssel kapcsolatban, amely a szakbizottságok hatáskörébe tartozik, köztük a mezőgazdaságból. Nos, a háromoldalú egyeztetések során mi történik? Azt hiszem, a szakbizottságok jelentéstevőit nyilván bevonják ebbe a megbeszélésre, és a parlament és a tanács képviselőit is. Hát itt tartunk most. Tehát eh, a szakértelmünk alapján azt kell ellenőrizni, hogy minden szöveg, és azért ez egy elég nagy, 300 eh, oldal tesz ki, tehát ez nem egy banális feladat, két része van annak, amely az átfogalmazása a pénzügyi eh, szabályoknak, és a második része az ágazati rendelkezésekkel foglalkozik. Tehát az a fontos, hogy ezek a az, ezek a rendelkezések valóban az egyszerűsítést eredményezik. Hogyha más a céljuk, akkor a bizottságnak, az Európai Bizottságnak valamilyen más eszközt kellene kitalálni, hogy a szakbizottságok elgondolkodhassanak ezeken a kérdéseken. Nos, itt tartunk, és remélem, hogy eh, ez, eh, amit mondtam, az egy kicsit eh, lecsillapítja a kedélyeket, és választ ad az aggályokra. A Költségvetési Bizottság ugyanis figyel az önök aggályaira. Köszönöm szépen. Valóban ez segített a dolgok megvilágításában, de azért ez az a javasolt folyamat még nem öltött konkrét formát, legalábbis nem annyira, amennyire mi ezt reméltük. De reméljük, hogy az esnet során sikerül majd olyan képletet találni, ami mindenki megelégedésére szolgál. De Castro úr. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Mindenképpen szeretném kihasználni a Költségvetési Szakbizottság elnökének hajlandóságát. Nagyon köszönöm, hogy mennyire pontosan és világosan fogalmazott az imént, de annak fényében, amit mondott, nem könnyebb és nem kevésbé kockázatos tekintettel ezekre az időkre azt elérni, hogy a mezőgazdasági területet érintő kérdéseket autonóm módon szabályozzuk, és olyan kérdésekről is szó van, amiknek semmi közük nincs a költségvetéshez, hallhatták. Itt az aktív gazdálkodókról is szó esett, a fiatal gazdálkodókról. Ennek semmi köze nincsen a költségvetéshez, ezek specifikus normák. Ha sikerülne szétválasztani ezeket a területeket, gyorsabban tudnánk lezárni ezt a folyamatot parlamentként, és a szoros határidők mellett be tudnánk fejezni a munkát. Kedves kollégák, tulajdonképpen elsősorban arról van szó, hogy politikai szinten meghatározunk mindenki hatáskörét. Tulajdonképpen bizonyos dokumentumoknak is elébe is mentünk, amelyek még nem jelentek meg csak november közepén fogjuk hivatalosan felkérni ezeket az, a részvétel, résztvevőket. Szeretnénk pszichológiailag a lehető legjobb körülmények között dolgozni, hogy elérjük a céljainkat. Rendben van, jól tűn, jónak tűnik, jól hangzik. és jó, hogyha a meghívottjaink látják, hogy mi tulajdonképpen már előre dolgozunk. Mindenkinek köszönöm a részvételt, és holnapra ne felejtsék el a szavazókártyaikat, és kilenckor kezdünk. Mindenkinek jó estét kívánunk, köszönjük a biztosnak mindenkinek.